februárban kilenc ember vár kivégzésére Indonéziában, alak köz, közöttük két ausztrál, egy francia, egy indonéz állampolgár és öt további állam állampolgára. Indonézia 2013 őszéig moratóriumot függe, <clears throat> hirdetett ki a halálos büntetésekre, ezeket most megszüntették, és az új elnök mindenfajta kegyelmi kérvényt elutasít. Az Európai Unió elítéli a halálos ítéletet, alapvető értékeink alapján ítéljük ezt el. Éppen itt az Európai Parlamentben is hosszú ideje már évek óta fellépünk a halálos ítélet végrehajtása, illetve kihirdetése ellen az egész világon. Felszólítjuk, tehát az remélem, hogy önök is támogatnak abban, hogy felszólítsuk a indonéz elnököt, hogy térjen vissza a moratóriumhoz, és mindenképpen éljen kegyelmi jogával, de legjobb esetben pedig szüntessék meg az indonézi jogrendben a halálbüntetést. Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung